lesz a szavazás. A következő napi rendi pont Zimbabwe, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsák be a rendelkezésre álló időkorlátot, mert 12-kor szavaznunk kell, Korea úr kap szó. Sono molti anni che il popolo dello Zimbabwe soffre sotto un regime... Köszönöm szépen. Évek óta Mugabe elnök van hatalmon, és a választások során illegális folyamatok történtek, most pedig Zimbabwe helyzete egyre súlyosabb, sérülnek az emberi jogok, a szabadságjogok, óriási tüntetésekre került sor, azonban a rendőrség agresszíven reagált, gáz, könygázt használtak, illetve erőszakot a rendőri erők. Zimbabwe kormánya, illetve az Európai Unió nemzeti indikatív programokat írt alá, közös stratégia keretében 234 millió eurót folyósítunk Zimbabwe-nak a fejlesztés segítésére. Az Európai Uniónak nyomon kell követnie az alapok felhasználását, a források felhasználását, és meg kell győződni arról, hogy valóban a civil társadalom, a mezőgazdaság és a célzott szektorok kapják ezeket a forrásokat. Fontos, hogy helyreállítsuk a demokráciát. Honorable Fatiga. Fatiga képviselő. Köszönöm. Mugabe elnök, aki 36 éve van hatalmon, és kleptokráciát, erőszakot, szegénységet, valamint óriási tüntetéseket idézett elő országában, még mindig az újraválasztásra törekszik. Éppen ezért a politikai fogvatartottak azonnali szabadon engedését követelem, az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint a humanitárius segélyek pártatlan elosztását és békés választási folyamatot. Köszönöm, McAllister képviselője a szó. Tanyani elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A zimbabvei helyzet, ahogyan hallottuk, rendkívül aggasztó. Az ország, amely Mugabe autoritár rendszere, rendszerének áldozata már 36 éve. A politikai és gazdasági kihívások, amelyekkel az ország szembenéz, egy páratlan aszályjal párosulnak, és ez még nagyobb egyenlőtlenséget idézett elő. Az elmúlt hónapokban a rendszerellenes tüntetéseket a rendőrség kegyetlenül leverte és elfogadhatatlan az, hogy tiltják a tüntetéseket. Újabb egy hónapos tilalmat rendeltek el Harare fővárosban a tüntetésekre vonatkozóan. Az Európai Parlament egy határozott, egyértelmű üzenetet kell megfogalmazzon a hatóságok irányába. A jogállamiságnak mindenképpen érvényesülnie kell az egyesülés szabadsága, és a szólásszabadság garantált kell legyen elítéljük az állandó emberi jogi jogsértéseket, és arra szólítjuk fel a hatóságokat, hogy a politikai és civil szabadságjogokat tartsák tiszteletben, főleg tekintettel a közeledő 2018-as választásokra. Köszönöm. Köszönöm, Görenc képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Gazdasági szinten uh ö, eredményes lenne ez az ország, ha nem lenne egy akadály, az akadály neve pedig Mugabe. Látjuk, hogy a rendszer nem megfelelően működik, és ezért nem lehet orvosolni a médiaszabadság, illetve a sajtószabadság helyetét mindenkit arra ösztönzünk, hogy támogassa az ország demokratikus folyamataira való áttérést. Fontos, hogy az igazságszolgáltatás érvényesüljön Zimbabwe-ban, és nagyon fontos, hogy megoldják ezt a problémát, amely alapvetően afrikai probléma. Honorevole Sargentini. Sargentini képviselő. Dank u voorzitter Drie jaar geleden won Mugabe's zanu eh, A ZANU-PF három évvel ezelőtt megnyerte a választásokat, egy egységkormány van, és bizonyos gazdasági növekedést eh, tapasztalt az ország az utóbbi időszakban, ugyanakkor nagy elbocsátások voltak, sokan élnek segélyből, illetve nem kapnak fizetést, az elnyomás újra növekszik, a demonstrációkat leverik, aktivisták tűnnek el, betiltották a gyűléseket. Az Európai Parlament Zimbabwe népének kíván üzenni. Egy megjegyzésem lenne a szöveggel kapcsolatban. A szankció nosztalgia nem helyén való. Az, az hogy Mugabe és köre nem utazhat az Európai Unióban, az helyes, de ezen túlmenően szankciók nem működnek. Én egy módosítóval próbálom ezt az álláspontot a jelentésben is megjelentetni. Páncéri úr következik. Köszönöm, elnök úr. A kormányellenes tüntetések után Mugabe, aki már 36 éve hatalmon van, újra eh, az elnyomás eszközeihez eh, folyamodott. Nem tudjuk, nem lehet látni, hogy hogyan lesz képes folytatni elnöki eh, tevékenységét, leállította az élelmiszersegélyek szállítását eh, olyan területekre, ahol eh, a személyes népszerűsége alacsony, annak ellenére, hogy ezeken a területeken szárasság pusztít, nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, az Európai Unió nagy szerepet játszhat abban, hogy Mugabe támogatói körének eh, szabad mozgását korlátozza, illetve beutazási tilalmat rendel el, meg meg kell védeni a zimbabweiek eh, érdekeit, eh, és mindent megtenni a jogállamiság helyreállításához. Vérseasszony következik. Köszönöm. Nem először beszélünk itt eh, Zimbabvéről. Mugabe 36 éve hatalmon van, 92 éves, és újra elnökké jelölteti magát. Alá kell húzni azt a szenvedést, amin az ország átmegy az, hogy a bíróság felülbírálta a gyülekezési tilalmat, csak mutatja, hogy mennyire súlyos a helyzet. Követeljük a biztonság, a politikai foglyok szabadon bocsátását ugyanakkor foglalkozni kell az elégedetlenség okaival is. 80% szegénységben él, 80%-a a, a GDP-nek adóságtörlesztésre van használva és ez az egyik legkorruptabb ország a világon. Amikor az Európai Unió felújítja a segélyezést, fontos, hogy a segélyek felhasználását nagyon komolyan monitorozzák, és feltételek tárgyává tegyék. Különösen a női jogokra kell odafigyelni. A nőket nagyon komoly erőszakos cselekmények érik, Préda úr. E Köszönöm szépen. Mandátumunk alatt másodízben beszélünk Zimbabwe-ről, és rámutatunk arra, hogy hogyan sérülnek a szabadságjogok a civil társadalom, illetve az újságírók esetében. Ma pedig a tüntetések, az elmúlt hónapok tüntetéseinek elnyomására hívjuk fel a figyelmet. Természetesen azt is ki kell mondani, hogy nagyon sok ok van a tüntetésre, a korrupció, a rossz igazgatás, a szegénység, illetve a az ásványkincs értékének csökkenése. Azt látjuk, hogy a mai állásfoglalás elutasítja jelenlegi helyzetet, és fölkéri az országot arra, hogy szabad és igazságos választásokat rendezzenek, tartsák tiszteletben a szabadságjogokat. Ez az egyetlen előrevezető út Zimbabwe számára. Köszönöm, Kincsi Arszony következik. Köszönöm szépen minden egyes lehetséges formában emlékeztetni kell Zimbabwe-t a kotonu 96-os megállapodásra, melynek keretében tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, a demokratikus elveket és a jogállamiságot. Sajnálattal veszem tudomásul a hatóságok megszorító intézkedéseit Mugabe elnöksége alatt, a 80-as évek óta a biztonsági erők mindenféle ellenző hangot elnyomnak, illetve erőszakot alkalmaznak a nőkkel szemben. Önkényes bírálatok születnek, illetve eltűnnek emberek. Békés átmenetet szeretnénk, amely szabad szavazásra épül, illetve az emberi jogok tiszteletben tartására támogatni fogjuk zimbabwe politikai támogatást nyújtunk ennek az országnak, de elutasítjuk minden demokratikus elv megsértését. Belder képviselője szó. Az elnyomó rendszerek általában átszázzák magukat, és ugyanez vonatkozik Mugabe rezsimének szörny rémtetteire is. Az emberek rá vannak utalva az élelmiszer segélyekre, a túlélés véget. Van, aki csak egyszer eszik naponta. És ezzel egyidejűleg Mugabe kiéli hatalmi vágyát már több mint 30 éve, nem ismer határokat, katasztrofális politikája által a szakadékba taszította országát. 2018-ban választásokra kerül sor, de Mugabe csak Isten tudja kipenderíteni a hatalomból. Rendkívül agasztó a helyzet, és mindazok, akik felelősek az ország tönkretétele miatt, fekete listára kell kerüljenek. Ugyanakkor a zimbabvei emberek kell, hogy számítsanak, számítani tudjanak az Európai Unióra. Obermeier képviselő, köszönöm elnök úr. A 80-as évek elején hatalomra jutott a mai korrupt elnök, akkor még nagy szabadságharcosként ünnepelték demokráciát, akart létrehozni, de mindezt tönkretette rasszista intézkedések, a gazdák előzése, korrupció, ebből a korábban gazdag országból az egyik legszegényebb országot, az egyik legszegényebb országá változtatták a Földön több mint 200 millió euró segélyt kapott az ország, anélkül, hogy követeltük volna az emberi jogok tiszteletben tartását, vagy a kisajátított gazdák kártalanítását, vagy a korrupcióért a szükséges intézkedéseket. Kérdezem akkor, hogy egyáltalán mit akarunk. Makovei képviselő. Prin această rezoluție condamnăm uh, regimul uh, brutal Köszönöm szépen, ezzel az állásfoglalással elítéljük Mugabe brutális diktatóriumát, és emellett támogatásunkról teszünk tanúbizonyságot a nép mellett. Súlyosan és nyíltan megsérték az emberi jogokat, a szólásszabadságot, illetve a helyes eljáráshoz való jogot. A tüntetőket megtámadta a rendőrség, börtönbe zárták őket, és befolyásolják az igazságszolgáltatást is. Mindenféle tüntetést tiltanak, pedig pacifista pártok rendezték meg ezt a tüntetést a szegénység ellen, és a szociális háló támogatta ezt a fellépést. Ennek eredményeképpen a, a kormány még inkább kontrollálni próbálja az internetet. Nagyon sok ember élelmiszersegélyt kap, és fontos, hogy ez az élelmiszersegély célba jusson. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! A kollégák leírták már, hogy milyen súlyos a helyzet ebben az országban. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a hetes cikk a legfontosabb, a szankciók eltörlése idő előtti volt, és azt hiszem, hogy a bizottságnak fontolóra kellene venni további szankciók érvényesítését a kormányal szemben. Valaki elmondta, hogy mintegy 200 millió eurót folyosítunk a kormánynak, és ez egyszerűen hibás, téves, ez a pénz soha nem fog eljutni oda, ahol erre szükség van, hanem a rendszer segítőihez, illetve Mugabe családjához fognak eljutni ezeket a, ezek a források. Grazie, Presidente. Ormai a Caputo képviselő. Köszönöm. A zimbabwei köztársaság összeomlása komoly válságot eh, jelent. Eh, napi kevesebb, mint két dollárból él a lakosság nagy része, a helyzet eh, rendkívül súlyos különösen azok között, akik ellenzik a 92 éves elnök tevékenységét. Az Emberi Jogi Bizottság eh, felfüggesztette az élelmiszersegélyezést akkor, amikor eh, nagyon komoly eh, szárasság is sújtja az országot, és sokan éheznek az Európai Uniónak el kell ítélnie a, azt az embargót, amely az ellenzéki területeket sújtja. Segítségére kell sietnünk a szárasság által sújtott embereknek. Fontos előkészíteni egy békés átmenetet, demokráciát helyreállítani és a az emberi jogokat biztosítani. Stylianides biztos következik. Dear colleagues, definitely I... Köszönöm, kedves kollégák, én osztom az önök Zimbabvével kapcsolatos aggodalmait, és úgy gondolom, hogy ez a konstruktív és fontos vita, illetve az elfogadandó állásfoglalás komoly előrelépést jelent Zimbabwe eh, szempontjából az Európai Unió nagy fontosságot tulajdonít az emberi jogok megerősítéséhez, eh, a demokrácia helyreállításához, amely egyébként a kormány saját eh, alkotmányos menetrendjében is szerepel, mint cél. Ez szükséges ahhoz, hogy az ország fejlődjön fenntartható módon. A 2009-es egységkormány létrehozása óta az Európai Unió enyhítette azokat a szankciókat, amelyek amelyekkel Zimbabvét sújtotta, e, Nyilván ennek feltétele az volt, hogy 2013-ban elfogadjanak egy progresszív alkotmányt, ezt a népszavazáson meg is tették. E, választást tartottak 2013-ban, illetve elvárjuk az emberi jogi helyzet folyamatos javulását. Most válaszút elé érkezett e, Zimbabwe nagyon komoly infláció sújtja, és éppen ennek következtében az elszegényedés miatt komoly tiltakozások vannak az országban. Az Európai Unió úgy véli, hogy a zimbabvei alkotmány értelmében is biztosítani kell a szólásszabadságot, valamint a gyülekezési szabadságot. Az EU felszólítja az összes zimbabvei felet, hogy a, ezeket a jogokat békésen gyakorolják, a kormány pedig engedélyezze a joggyakorlást. Az Európai Unió csatlakozik az, Európai, az Zimbabwei Emberi Jogi eh, Bizottság eh, nyilatkozatához, amelyben felszólította a kormányt, hogy járjon el az emberi jogi jogsértések elkövetői ellen. Az EU most mélyebben átláthatja az emberi jogi helyzetet, támogatni kívánja a választási bizottságot, illetve a bírósági szervezetet. Az Európai Unió továbbra is támogatni fogja a zimbabvei kormánynak azt az igyekezetét, hogy visszatérjen a nemzetközi közösséghez, illetve újra hitelképes legyen a pénzügyi intézetek előtt Ugyanakkor a jelenlegi helyzet a teljes sikert nem garantálhatja. Az emberi jogok tiszteletben tartása a zimbabvei alkotmányban is szerepel. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, biztos úr. Nyolc állásfoglalási